Kinek arra szeretném tájékoztatni önöket, hogy a 2016-os szabály negyedik bekezdése alapján nem volt olyan kérdés, vagy kérés, hogy a tegnap 5 órakor bejelentett korrigendumokat eh, ezekről szavazzunk. Ezért úgy veszük, hogy a korrigendumokat